alapú stabilizációs és társulási megállapodás. elsőként a szerzőnek lunacek képviselő asszonynak adok szót. parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. tisztelt kollégák tisztelt elnök asszony! a szaharov dj felelőseként először azt szeretném elmondani, hogy a 98-as Szaharov díj nyertesére kell most gondolnunk, aki pontosan tíz éve halt meg, és ő azóta is a koszovói függetlenség szimbóluma és a békés megoldások szimbóluma, úgyhogy őre szeretnék emlékeztetni néhány pillanatra. És akkor most térjünk rá az EU-Koszovó stabilizációs megállapodásra. 2013. október és 2014. májusa között zajlottak a tárgyalások, és a tanács 2015. október 22-én bólintott rá az aláírásra, és magára az aláírásra október 23-án itt került sor Hán úr, Mogherini biztosasszony, és a koszovói elnök aláírásával. A koszovói parlament novemberben ratifikálta ezt, és a holnapi napon rajtunk a sor, hogy megszavazzuk az EU-Koszovó stabilizációs és társulási megállapodást. Ezután valóban hatályba léphet majd ez a megállapodás. Mindennyian tudjuk, hogy ez történelmi jelentőségű pillanat Koszovó számára. Ez az első olyan alkalom, amikor az Európai Unió és Koszovó valamilyen hivatalos, szerződéses megállapodást köt. Ez tényleg fontos lépés Koszovó Európai Uniós integrációjában, és talán abban, hogy egyszer Koszovó Európai Uniós tagállam legyen. Természetesen tudjuk, hogy fiatalországról van szó, mely függetlenséget, mind, függetlenségét mindössze 8 évvel ezelőtt nyerte el, de mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy van öt olyan tagállam, amely még nem ratifikálta ugyan Koszovót, mégis aláírták a stabilizációs és társulási megállapodást. Remélem, hogy ezek az országok továbbra is kapcsolatban állnak majd Koszovóval, és el fogják ismerni Koszovót. Szeretném elmondani, hogy Koszovó hivatalos elismerése nem fájdalmas. Eddig még mindenki számára elég könnyen megvalósítható volt. Na most, miről szól a stabilizációs és társulási megállapodás? Mint említettem, ez az első ilyen jellegű megállapodás, amely politikai és gazdasági jellegű, számos ágazatot lefed, szeretné a demokráciát megerősíteni, az emberi jogokat megerősíteni, és több ágazati együttműködésnek is útat nyit, mint amilyenek a kül- és biztonsági ügyek, a környezetvédelem vagy az oktatás. Ebben vannak jogok és kötelezettségek, illetve nagyon komoly kezdeményezéseket indít el a megfelelő reformok irányába, ugyanis Koszovónak számos reformra van még szüksége, a kormánynak tovább kell dolgoznia. Ez beruházási lehetőségeket nyit, megjavítja a koszovói kormányzást, illetve azt, hogy a Koszovó hogy a koszovói törvények közelítsenek az Európai Uniós jogalkotáshoz. Remek lehetőség ez arra, hogy a polgárok, a tudósok, a politikusok közelítsenek egymáshoz, akár gazdasági, akár kulturális témában segítséget nyújthat ez a megállapodás a szervezetbűnözés felszámolásában, és általánosságban hozzájárul a régió stabilitásához. Ám azért nem szabad elfelejtenünk, hogy ahhoz, hogy valóban megvalósuljon az együttműködés az Európai Unió és a koszovai polgárok között, ahhoz az szükséges, hogy tényleg vízummentességet tudjunk biztosítani. A régióban ez az egyetlen ország, ahol még vízumra van szükségük a polgároknak ahhoz, hogy az Európai Unióhoz hogy az Európai Unióba utazhassanak, és nem véletlenül érzik úgy a polgárok, hogy be vannak zárva, el vannak zárva. Köszönöm. a képviselő képviselőasszonynak a bevezető gondolatokat, most pedig Hán biztos úrnak adom meg a szót, aki a bizottság nevében szól a témához. Parancsoljon, biztos úr! <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a támogatásukért, hogy folyamatosan javítani tudtuk, építeni tudtuk a koszovói kapcsolatainkat. Köszönet a AFET-nek és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságoknak és a holnapi, és Luna csak asszonynak nem utolsó sorban. A holnapi szavazás a stabilizációs és társulási megállapodásról egy nagy mérföldkő lesz, és a társulási szerződés Koszovó jövőjének és a Nyugat-Balkán jövőjének szempontjából egy nagyon fontos lépés. Ez az első formális szerződéses kapcsolatfelvétel Koszovóval, ami lehetővé teszi, hogy Koszovó csatlakozzon a régió többi országához, és élhessen a gazdasági együttműködés előnyeiből, az európai perspektíva érvényesítéséből, ami a békét és a gazdasági fejlődés segítheti el, elő nyilvánvalóan az országnak még számos gazdasági reformot kell megvalósítania a jogállamiság alapján, ehhez komoly beruházásokra van szükség a munkahelyteremtés érdekében is, stabil jogi keretet kell megteremteni, közelíteni kell az EU-s jogszabályokhoz, standardokhoz, ugyanakkor a megállapodás elősegíti, elősegíti az áruk és szolgáltatások szabad áramlását, lehetővé teszi a koszovói polgárok számára a bővebb választékot és az alacsonyabb árakat. A szállítás, a közlekedés és az infrastruktúra az energiaipar területén egyaránt. A megállapodásnak erősítenie kell a regionális együttműködést is, és e tekintetben Koszovó kötelezettséget vállalt arra, hogy Szerbiával továbbra is javítani fogja a kapcsolatait. Ez egy alapfeltétele volt a megállapodásunknak. Éppen ezért, tehát ez egy jogi kötelezettség rájuk nézve, Koszovónak végre kell hajtania a megállapodást, és további megállapodásokra kell törekednie. Ami nyilvánvalóan nehéz döntéseket és kompromisszumokat igényel majd. Végezetül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy olyan rendelkezések is szerepelnek a megállapodásban, aminek következtében Koszovónak tiszteletben kell tartania a demokratikus elveket. Ez különösen fontos tekintettel arra, hogy milyen kihívásokkal néz szembe jelenleg Koszovó. Ez azt jelenti, hogy intézményeket kell kialakítani, ami a demokratikus kormányzást lehetővé teszi. Szabadon kell, hogy ezek az intézmények működjenek, ezt tiszteletben kell tartani és a politikai vitákat is átláthatóvá kell tenni. Az erőszaknak nincs hely egy demokratikus rendszerben. És most engedjék meg, hogy felhívjam az koszovói politikusokat arra, hogy vegyenek részt egy szabad politikai dialógusban, annak érdekében, hogy az ország számára valóvá váljon az európai perspektíva, erőszak és fenyegetettség és megfélemlítések nélkül. Még egyszer köszönöm képviselőknek a támogatását, és kíváncsian várom a vitát. Biztos úrnak a nyilatkozatát a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Seinfeld képviselő úrnak adok szót egy percben. Dziękuję pani e, przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo. W imieniu Europejskiej Partii Ludowej chcę... Köszönöm a szót, elnök asszony. A néppárt nevében maximális támogatásunkat szeretném elmondani a stabilizációs és társulási megállapodás mellett. Koszovó, Balkáni ország, kisország, és ez az utolsó ország tulajdonképpen abban a sorban, amely aláírja a stabilizációs és társulási megállapodást. Mint ahogy a biztos úr is elmondta, rendkívül fontos ez a megállapodás, ugyanis nagyon sok pozitív hatása lehet nem csak az Európai Unió számára, hanem Koszovó számára is. Ez egy, mint említettem, kicsi ország, kicsi nemzet. Valószínűleg az európai, valószínűleg Európa egyik legszegényebb nemzete. Mindenképpen segítenünk, támogatnunk kell Koszovót a koszovóiak miatt is, illetve az Európai Unió miatt is. Elég, hogyha megnézzük a migrációs problémákat, ez is rávilágít erre. Nyilatkozatát most pedig rátérünk a képviselőcsoportok vezérszónoki körére. A néppárt nevében Adaktusson képviselő úrnak adok szót. Eh, fru talman! Köszönöm szépen, elnök asszony! Történelmi jelentőségű és örömteli esemény a stabilizációs és társulási megállapodás valósággá válása. Fontos mérföldkő ez Koszovó életében, mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból. Számos piaci akadály megszűnik, és egyértelművé válik, hogy Koszovó jövője európai jövő. Az európai integráció ugyanakkor nem garantálható megfelelő politikai akarat nélkül. Nagyon komoly reformokat kell majd végrehajtani Koszovóban. Intenzívebben kell fellépniük például a korrupció ellen. Úgy gondolom, hogy a korrupció az egyik legnagyobb akadálya Koszovó további európai közelítésének. A stabilizációs és társulási megállapodás rendkívül fontos, és igen nagy támogatottságot is kapott. Fontos, hogy normalizáljuk a viszonyt a régió országaival, és fontos, hogy maga Koszovó is normalizálja a viszonyát a szomszédaival. Szeretném tehát elmondani, hogy ezt az első formális megállapodást az EU és Koszovó között... Köszönöm, képviselő. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a stabilizációs és társulási megállapodás Koszovóval egy nagyon fontos lépés. Ezzel megteremtődnek a feltételei a fejlődésnek, illetve az EU-hoz történő közeledésnek ez egy szerződéses kapcsolatrendszert teremt meg, ami lehetővé teszi az intenzíve politikai dialógust, integrációt és újabb formáit az együttműködésnek. Ez nagyon fontos, ugyanis a koszovói helyzet még mindig meglehetősen problematikus, számos tüntetésre kerül sor, tehát fontos a demokratikus konszolidáció, az intézményrendszer megerősítése, megfelelő kilátások, ígéret az ország számára. Tehát a, ez a fejlődés mindenféleképpen szolgálja. Ugyanakkor a menekült válság sem hagyja érintetlen az országot, mert tranzit ország, és ez komoly problémák forrása lehet az Európai Unió számára is. Azzal, hogy teljes mértékben támogatjuk a megállapodást, úgy érezzük, hogy ez lehetőségeket teremt a jövőben, és kérjük a bizottságtól, hogy kísérje figyelemmel a koszovói fejlődést, eseményeket, ugyanis szeretnénk, ha a reformok és a demokratikus megerősödés minél előbb megvalósul. Dzsambacki képviselő úr következik az ICR nevében благодаря ви госпожо председателстващ уважаеми колеги моята група ecr приветства споразумението. az ECR üdvözli az EU Koszovó stabilizációs és társulási megállapodást, és köszönetet mondunk Lunacek asszonynak az előkészítő munkáért. Koszovó rendkívül nehéz helyzetben van, igen komoly politikai nyomás nehezedik az adminisztrációra, nincsen megfelelő harc a korrupció ellen, sem pedig a szervezett bűnözés ellen. Koszovó európai integrációja rendkívül fontos minden egyes koszovói számára, ugyanis az Európai Unió segítséget tud nyújtani ezeknek a problémáknak a felszámolásában, valamint egy jobb életminőség kialakításában. Az interetnikus problémákat és feszültségeket is segíthet megoldani az Európai Unió, ugyanis megpróbálunk odafigyelni minden egyes etnikum kisebbségeinek, a jogainak védelmére, és reméljük, hogy így segíthetünk majd minden egyes nemzeti kisebbségnek. Köszönöm képviselő úr! Rádosz képviselő úrnak adok szót az alde képviselőcsoport nevében kettő perc rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az ALDE nevében én is szeretném teljes mértékben támogatni a Koszovóval kötött stabilizációs és társulási megállapodást. A keret megállapodást remélhetőleg minél előbb sikerül aláírni, ami lehetővé teszi, hogy Koszovó részt vehessen az EU-s tevékenységekben. Ez egy instabil régió, és tudjuk, hogy Koszovó és Szerbia, Bosznia-Hercegovina, illetve Szerbia és Bosznia-Hercegovina még mindig nem ismerte el Koszovót. Számos nyitott kérdés van, és még mindig vannak olyan politikai erők, amelyek akadályozzák az állam elismerését, esetleges határmódosításokról is szó van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ambiciózusak legyünk a megállapodás megvalósításában. Itt nem pusztán gazdasági megállapodásról van szó, hanem a demokratikus intézményrendszer kiépítéséről, az igazságszolgáltatás megerősítéséről, ezért fontos, hogy elkötelezettek legyünk a megvalósítás mellett. Ez az EU feladata, és ez mindenféleképpen előnyel jár a koszovóiak számára. Így lehet ugyanis biztosítani, hogy Koszovó előbb-utóbb a tagságért is folyamadjon és csatlakozzon az európai családhoz. Meg kell szilárdulnia az államnak, illetve az egész régiónak, hiszen földrajzi értelemben ez a térség is Európa része, ezért a csatlakozás folyamatát is fel kell gyorsítani. Köszönöm képviselő úr. Szanyi képviselő úrnak mondom, hogy sajnálom, de nem tudok lehetőséget adni kék kártyára, és senki másnak sem tudok lehetőséget adni, mert hogy az időkeretünk nagyon szoros is muszáj tartanunk ezt a feszes rendet. couso képviselő úrnak viszont szót adok egy percben. mr couso köszönöm szépen az egységes baloldal le nem változtat álláspontját koszovóval kapcsolatosan. ez eh, egy olyan eh, állam amely eh, a nemzetközi jog peremén táncol hazám sem fogadta el az államiságát. Felül kell vizsgálni a koszovói autonóm intézményeket, a szerb köztársaság sem talált politikai megoldást a jelenlegi státuszkóhoz képest. A Koszovó támogatása nagy veszélyt jelent. Látjuk Oroszország álláspontját. Oroszország elveszíthet nagyon fontos útvonalakat. Köszönöm. a független képviselők közül Polosz képviselő úrnak adok szót. Στα Βαλκάνια οξύνονται επικίνδυνα εμπεριαλιστικές αντιθέσεις λόγω της γεωστρατηγικής τους θέσης δίπλα σε περιοχές που σπαράζουν Köszönöm a szót. Olyan területről van szó, amelynek rengeteg problémán, rengeteg konfliktuson kellett keresztül mennie, ugyanakkor energia szempontból, a NATO szempontjából és a beruházások szempontjából is rendkívül jelentős területről van szó. Nem hagyhatjuk sem azt, hogy az orosz befolyás érvényesüljön, sem azt, hogy eltávolodjon Koszovó az Európai Uniótól sem Oroszországnak, sem a helyi burzsóáziának nem adhatjuk át Koszovót. Rendkívül fontos, hogy ennek a felelősségünknek tudatában legyünk, és hogy sem a korrupciónak, sem az irredent a kijelentéseknek ne adjunk lehetőséget és teret. Össze kell fognunk Koszovót, és segítenünk kell, ugyanis különben a volt jugoszláv köztársaságok és Görögország között csak folyamatosan nőnek majd a feszültségek. Meg kell állítanunk a kapitalizmust, amely háborúhoz és menekült hullámhoz vezet. Képviselőcsoportok vezérszónoki körének, és megkezdjük az egyéni hozzászólókat. Elsőként Kukán képviselőtársamnak adok szót, parancsoljon. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Koszovó kormányának, parlamentjének, mert elfogadták ezt a megalapodást. Ez óriási mérföldkő Koszovóval fenntartott kapcsolatainkban. Az, hogy szerződéses kapcsolatot nyitunk velük, új lehetőségeket nyit az integráció irányában Koszovó és az EU között. Ez a megalapodás ösztönzőt ad a reformok végrehajtására. Koszovó az egyik legszegényebb ország a régióban, ez a megállapodás lehetőség a gazdasági és szociális fejlődés számára, és a politikai intézményes reformok szempontjából is lehetőség. Az EU közös felelősséget vállalt a térség fejlesztésében, ezekkel az országokkal és állampolgáraikkal szorosabbra fonjuk a kapcsolatainkat, és ez a megállapodás ebben az irányban fontos lépés. A következő lépés a koszovói állampolgárok vízummentes utazása lesz. Ez a vállalkozások és az állampolgárok számára lehetővé tenni, hogy a megalapodás előnyeit élvezzék. A megalapodás fontos lépés a Koszovóval ápolt kapcsolatokban. A következő lépés, hogy a koszovói állampolgárokkal is lebontsuk az akadályokat én is köszönöm képviselő úrnak most pedig piccola képviselő úrnak adok szót. képviselő úr másfél perce van. pozdravljam potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s kosovom. köszönöm szépen. üdvözlöm a stabilitási és társulási megállapodást koszovóval. kevesebb mint egy évig tárgyaltak róla a Koszovóval fenntartott kapcsolatért felelős delegáció vezetőjeként ezt nagy előrelépésnek értékelem. Elismerése ez Koszovó kötelezettségvállalásának, és hogy elkötelezték magukat az európai kilátások, az európai jövő mellett szerződéses kapcsolatot kötünk most egy nyugat-balkáni országgal. Ez fontos lépés, lehetőséget teremt a beruházásokra, pénzügyi fejlesztésre, az európai jogszabályok elfogadására és a normák érvényesítésére, de minden politikai erőnek konstruktívan együtt kell működnie, nem mindig ez a helyzet. Vannak bizonyos visszahúzó erők is, és olyan események a közelmúltból, amelyek arra mutatnak, hogy egy európai aspirációkkal, ambíciókkal rendelkező országban ennek nem szabadna megtörténnie. Az illegális migránsok számát kell csökkenteni, és a terrorizmus veszélyt visszaszorítani. Ez a megállapodás ösztönző lesz a reformok végrehajtására. Nagyszerű volna, hogyha a legfiatalabb európai állam élvezhetné az európai támogatást. Tomasics képviselő asszonynak adok szót egy percben, parancsoljon. Napori koje su kosovske vlasti poduzele kako bismo došli do potpisivanja... Köszönöm szépen. A koszovói kormány erőfeszítései a megállapodás aláírásában a legjobb garanciája a koszovói európai perspektívának. Fiatal demokráciáról van szó, ezért nagyon fontos, hogy a hatóságok elkötelezettek legyenek az euróatlanti integráció folyamata iránt. Ez nagy próbatétel Koszovó számára és az EU számára is. Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia, és közös jövőképet kell adnia a politikában. A nemzetközi elismerés kérése, kérdése a legfontosabb. Mennyire vagyunk őszinték Koszovóval? Európai ambíciókat e, táplálhatnak, és vannak még olyan tagállamok, amelyek el sem ismerték a koszovai köztársaságot. Nem ez a legfontosabb, vagy az első lépés e, Koszovó európai útján. A legfontosabb az elismerés volna a tagállamok részéről, erre ösztönözném a tagállamokat köszönöm képviselő asszony hozzászólását. a függetlenek közül synadinos képviselő úrnak adok szót és szintén egy perc áll rendelkezésére képviselő úrnak. ninety ben az ensz biztonsági tanácsa a koszovót átmeneti felügyelet alá helyezte jugoszlávián és utána szerbián belül helyezte el földrajzi és morális értelemben Szerbiához tartozik az az ország. A koszovói csata óta hosszú évszázadok teltek el, az ottomán törökök, az oszmán török hadsereget állította meg ez a csata, és az, aki nem ismeri a történelmet, az pártolja ezt a megállapodást. Koszovó nem állam. Tito bűnei tették lehetővé Koszovónak, hogy egyáltalán álmodjon az államiságról. Megváltoztatták egy állam, állam határait, hogy szolgálják az albánok nacionalista érdekeit. Észak-Ciprusban is ugyanezt történik. Szólunk és egyben utolsó is a sorban, Frunzulika képviselő úr. Uh, ladies and gentlemen, um, uh, Hölgyeim és uraim, a nyugat-európai országok, nyugat-balkáni országok előbb-utóbb csatlakoznak majd az Európai Unióhoz. Ez mindannyiunk érdeke. Mogherini asszonynak gratulálni szeretnék ezért a történelmi jelentőségű megállapodásért, amelyet létrehozott múlt augusztusban Koszova és Szerbia között, aminek le, köszönhetjük Belgrád és Pristina kiegyezését, de Belgrád nem ismerte el Koszovó függetlenségét és öt Európai Uniós ország továbbra sem ismeri el Koszovót, mint független államot. Ez a mechanizmus amely most életbe lép, egy sui generis mechanizmus, és közelebb kívánja hozni Koszovót az Európai Unióhoz. A bizottságnak és a tagállamoknak megoldást kell találniuk arra, hogy megkezdjék a tárgyalásokat az Európai Unióval a csatlakozás érdekében, anélkül, hogy a tagállamok elismerték volna ezt az államot. Hölgyeim és uraim, minden esetre itt az elnök közbevág, az elnök félbeszakítja a felszólalót. Képviselőtársaim, most áttérünk a KSDI eljárásra. E, elsőként Kelly képviselő úrnak adok szót. Mr. Kelly. Uh, nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát egy e, nagyon tartalmas vita volt ez sokan e, a, a megállapodás mellett vannak kevesebben ellene én az INTE tagjaként támogatom ezt a megállapodást. Remélem, hogy ennek a térségnek a lakói is jobb körülmények között élhetnek majd a megállapodás nyomán, és a kereskedelem és a foglalkoztatás is előnyét látja. Európa másik oldaláról tekintve Írország egy kis ország, 1973-ban csatlakozott az EU-hoz, ez nagyon nagy lehetőséget jelentett az ország számára, Úgyhogy hasonló helyzetben voltunk egy kicsit, mint Koszovó. Nagyon sokat jelent az ő szövetségük a stabilitás szempontjából. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr, most adom meg a szót Szanyi képviselő úrnak. nagyon szépen köszönöm a lehetőséget tisztelt elnök asszony! a stabilizációs és társulási megállapodások az európai unió nyugat balkáni bővtési politikájának immár bevált hatékony eszközeként sorolható. a térség stabilitása a demokratikus fejlődése érdekében éppen ideje hogy koszovó is profitálhasson az unióval való szorosabb együttműködés lehetőségeiből beleértve a vzummentes utazás perspektváját is. sajnálom vagy sajnálatos hogy a folyamat kiteljesedését továbbra is gátolja az a tény hogy öt európai uniós tagállam változatlanul nem ismeri el koszovó önálló államiságát talán ennek az egyezménynek az életbelépése megfelelő alkalom lehet ezen tagállamok számára a jogilag és politikailag túlhaladott helyzet korrigálására. ez meggyőződésem szerint a pristina és belgrád közötti párbeszéd és nem mellesleg közvetve a szerb csatlakozási folyamat politikai feltételeit is javtaná. nagyon szépen köszönöm. Ähm, Köszönöm szépen. Valtmans äh, kolléga következik. Dank u wel, eh, voorzitter, en dank u ook aan de commissaris. Het rapport van vandaag, mevrouw Lunacek. Köszönöm a szót. A stabilizációs és társulási megállapodás Koszovó szempontjából különösen fontos, hiszen ez az első lépcsőfoka annak, hogy Koszovó az Európai Unióhoz közeledik, éppen ezért minden támogatást megérdemel ez a megállapodás. Remélem, hogy mindenki igennel szavaz majd ebben a témakörben, mert úgy gondolom, hogy Koszovót minden lehetséges eszközzel támogatnunk kell, és segítenünk kell a fejlődés útján. Köszönöm, Soltesz kolléga. Köszönöm. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az előadónak, Lunacek asszonynak, hiszen számos erőfeszítést tett és remek munkát végzett. Úgy gondolom, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás kulcsfontosságú. Ez tulajdonképpen ablakot nyit a világra, a koszovóiak számára. A koszovóiak az elmúlt évben, években, évtizedben rendkívül nehéz időket éltek meg. Éppen ezért fontos, hogy a szabad kereskedelem, az utazás, a vízum nélküli utazás valósággá válhasson számukra. Ez a megállapodás tényleg rendkívül fontos az Európai Unió szempontjából is, infrastruktúrális és energia szempontból. Környezeti kérdésekről is így közösen vitázhatunk majd, amely szintén nem elhanyagolható. Koszovó fontos szerepet játszik a régió stabilitásának szempontjából, és ez igenis az EU felelőssége. Köszönöm, Soltesz kolléga, és az utolsó hozzászólás, pontan hozzászólásokban Obermeier kolléga. Köszönöm, elnök úr. Nem titok, hogy a polgáraink többsége az iszlámban látja a fő fenyegetettséget Európában. És ezeket, ha komolyan akarjuk venni, akkor nem választhatunk, mint hogy Koszovót is befogadjuk, és ez a svájci, egy svájci úrságban, a Blikben felvetődött, hogy Koszovó lesz az első iszlám állam Európában. A cikkben utalás van arra is, hogy Szaud, Szaudi-Arábia egy nagy hajógyárat kíván finanszírozni Koszovóban, és a jelentéstevőnek igaza van abban, hogy ezt az országot gyakorlatilag belengére állítják ez egy trójai lóként működhet, és nyilvánvalóan senkinek nem áll érdekében, hogy ezt a képet erősítsük. Szerintem meglehetősen veszélyes, és nem feltétlenül indokolt a koszovói csatlakozás. Köszönöm. És akkor ezzel lezártuk a spontán hozzászólások sorát, és a biztos úrnak, Hán úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, az EU-Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás fontos lépcső, fontos előrelépés Koszovó európai közeledésében, illetve a nyugat-balkáni térség stabilizációjában. A régió többi tagja már aláírt ilyen megállapodást az Európai Unióval, éppen ezért fontos, hogy Koszovó is ebbe a családba tartozhasson. Koszovóra úgy kell gondolnunk, mint egy esetleges jövőbeli Európai Uniós tagállam, ezért mindenben segítenünk kell Koszovót, hogy közeledjen az Európai Unióhoz. Ezt ne feledjük. Számos kihívás vár még ránk az aláírás után is, többek között a végrehajtás. Amikor aláírnak egy megállapodást, az rögtön nem hoz eredményeket. Figyelnünk kell a végrehajtást. Természetesen nem egy olyan varázsszerről van szó a megállapodás esetében, amely varázsütésre minden problémát megold figyelnünk kell, hogy mi történik Koszovóban, hogy folyamatosan megvalósulnak-e azok az értékek, amelyek számunkra is fontosak, illetve az egész balkáni régió számára fontosak. Néznünk kell, hogy valóban biztonságot, prosperitást és békét tudunk-e biztosítani a koszovói polgároknak. Még egyszer felhívjuk a figyelmet majd Koszovóban arra, hogy az ellenzéki erőkkel le kell ülniük a tárgyalóasztalhoz, hogy megoldják a problémákat. Már így is túlzottan sok idő telt el, így is túlzottan sok problémával kellett szembenézniük a koszovóiaknak, ezért sürgős megoldásokra van szükség. A koszovóiak ezt érdemlik, ennél semmivel sem kevesebbet. Nagyon örülök a parlament támogatásának, és továbbra is kérem ezen ház támogatását, hogy segíteni tudjunk a koszovóiaknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Han biztos úr. És végezetül a jelentéstevő kap ismét szót Lunacek asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor angolra váltanék. Elnök úr, kedves kollégák, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azoknak is, akik eh, azokat az országokat képviselik, amelyek nem ismerték el Koszovót, hogy eh, elfogadják eh, a stabilitási és társulási megállapodást. A nem támogatóknak és a GUE-nek is mondom ezt, az ENSZ tagállamok több mint fele már elismerte Koszovót, tehát elérkezett az ideje, hogy az ENSZ is felvegye a tagjai közé Koszovót. Itt a vitát meghallgatva két dolgot szeretnék zárásképpen elmondani. Rugova, Ibrahim Rugovára való megemlékezésemre térnék vissza. Ő ugyanis a nem erőszakos harc szimbóluma, és kérem a koszovói nemzetgyűlés ellenzéki pártjait is, hogy kövessék Rugova példáját, ne blokkolják a parlament munkáját, ne folyamodjanak erőszakhoz, ugyanis az európai kontinens legfiatalabb parlamenti demokráciájában az erőszaknak nincs helye. Végezetül egy teljesen más dologról szeretnék szólni, ami Koszovóval szorosan összefügg. Múlt csütörtökön egy rövid film, amit először gyártottak Koszovóban, a legjobb rövid és dokumentumfilm kategóriában jelöltek Oscar díjra, ez a balátságról szól, a békéről, és nagyon szeretném, hogyha ez a koszovói film nyerné meg február 28-án ebben a kategóriában az Oscar díjat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Luna, csak aztán ezzel lezárom a, a vitát, és